Good morning. We have a... Jó reggelt kívánok! Hosszú szavazás áll előttünk. a leglassabban fogjuk ezt végigvenni, annak érdekében, hogy mindenki lépést tudjon tartani lehetőleg. Az egyes napirendi pontunk a napirend elfogadása, igen. Ami a nyelvi felosztást illeti, a málta és a horvát nyelvek kivételével az összes nyelv a rendelkezésünkre áll. Hármas pont. Az intézmény közi tárgyalások pontja a munka és a magánélet összeegyeztetéséről lesz szó, és az ezzel kapcsolatos munkálatokról, a három oldalú tárgyalások során, ha esetleg ehhez hozzászólsz. Igen, ma négyes körünk volt, a negyedik tárgyalási körünk, a szülői szabadsága még mindig vannak problémák, de úgy tűnik, hogy sikerült közös nevezőre jutnunk. A következő tárgyalási körben valószínűleg már csak a szülői szabadságra kell koncentrálnunk, tehát ez az egyetlen nyitott kérdés nem szeretem volna ehhez már túl sok mindent hozzáfűzni, de nagyon technikai jellegű egyeztetések zajlanak jelen pillanatban, és eddig nagyon jó volt az együttműködésünk a tanácsal és a bizottsággal. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm. Ezt előre bocsájtva, illetve ennek tükrében most már a szavazásra kerül sor, mindenkinek megvan a kártyája. Az EGF-fel kezdjük a globalizációs ö, ö, kiigazítási alappal, alkalmazkodási alappal. A 30-as kompromisszummal kezdjük, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosítás. Nem, mondja az elnök. Elnézést. 25-ös módosító ki van mellette, ellene. A 25-ös megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor az INTA 20 következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös módosító mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük, a 175-öst megnézzük elektronikusan, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 33-as jön, kérdezi az elnök. A 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 177-es a regi 21-essel együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító a 196-ossal együtt mellette, ellene. Ezt megnézzük. A 41-es és a 196 os együtt megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene megnézzük a 44-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 21-jel, akkor a 45-ös módosító következik mellette, ellene. Megnézzük a 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-vel. 46-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhárom szavazattal elutasítottuk. A 198-as módosítóról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtó. Akkor 219-es következik mellette ellene a 219-es módosítót elektronikusan megnézzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom. A, 2000, a 219-est elfogadtuk 23 szavazattal. Akkor most a kont 20-as következik. Nem, ez okafogyottá vált. 221-es következik mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük a 221-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor 51-es módosítom mellette, ellene, az 51-es, megnézzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 223-as következik mellette, ellene. Megnézzük a 223-ast. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elut... Nem, 22 szavazattal megszavaztuk, mondja az elnök asszony. 222-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 224-est megnézzük elektronikusan. Megnyitom, lezárta. Elfogadtuk. 225 mellette, ellene. A 225-öst megnézzük, megnyitom, és lezárom. 23 ö, szavazattal megszavaztuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Én 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 239-es 236-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 238-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 23 mellette mellette ellene elutasítottuk. Kont 24. A 23-as megnézzük, megnyitom a szavazást. És lezárom. Lehet, hogy egy kicsit elsiettem, de egy szavazattal megszavaztok, igen. Kont 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 230 as visszavonták. 240-es következik. Megnyitom a szavazást. Mellette, ellene, tartózkodásra elutasítottuk. Reg 33 mellette ellene tartózkodásra elutasítottuk. 241 és a 242-essel együtt mellette ellene tartózkodásra elutasítottuk. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A Regi 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 244-es a regi nem. A 244-esről szavazunk most mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 35 mellette. Á, okafogyottá válik. A 244-et elutasítottuk, tehát akkor a regi 35-ről szavazni kellett mellette, ellene. Tartaszkodás elutasítottuk. A regi 35-öt megnézzük elektronikusan is, mert ez egy kicsit bonyolult volt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A 35-ösön elfogadtuk 27 szavazattal. 245-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 247 es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-esről szavaznunk el, igen, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 28 mellette, bocsánat, megy az elnök asszony, 26-os, kont 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 249-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regé 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 36-os ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30 szavazattal megszavaztuk. 61-es módosító következik. A 250-es módosító mellette a tartózkodásra utasítottuk. A 37-es következik? Regi 37-es? Biztos, ami biztos a 37-esről szavazzunk, megnyitom a szavazást, és lezárom. Huszonnégy szavazattal megszavaztuk. 63-as módosító. Erről nem szavazunk, hanem a budget 9-ről szavazunk mellette, ellene. Én szerintem elutasítottuk, de megnézzük a budget 9-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, 20. Héttel ezt nem láttam, úgyhogy kérem mindenki emelje föl jól a kezét. 251-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 251-es, megnézzük elektronikusan, megnézzük, megnyitom, lezárom a 251-ről. Elutasítottuk 23 szavazattal. Regi 38 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 37-es kont következik mellette. A 27-es, kont 27-es mellette, ellene. A kont 27 es elektronikusan leellenőzik, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítottuk 22 szavazattal. Akkor most A 253-asról szavazunk a 254-jel együttesen. Megnyitom a szavazást géppel. Köszönöm, most lezárom. Elfogadtuk 27 szavazattal. Akkor a 252-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kont 29, a 67-es módosítóban, mert ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inte 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnézzük a 26-os intét. Megnyitom a szavazást az Inte 26-ról, most lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. 257-es mellett ellene elutasítottuk. A budget 10-ről kell szavaznunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 257 és mellette, ellene. A 257-est elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 257-esről, elfogadtuk 26 szavazattal. 258-as következik mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtó. A 260 és a 261 együttesen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 30, okafogyottá vált Inta, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 28-at megnézzük. Inta 28, megnyitom a szavazást, lezárom. Lezárom. Elutasítottuk két szavazattal. Regin 40 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es a 71-essel együtt akkor okafogyottá vált a 72-es módosító következik a kont 31-jel együttesen. Igen. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 263-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Inte 29 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 264 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. a 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellette ellene tartózkodás, el, megnézzük a 266-ost, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazattal. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a budget 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kont 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kont 33 mellette Kont 32-t leellenőrizik, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal, Kont 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 33-as kontot megnézzük. Megnyitom, lezártam, elfogadtuk 22 szavazattal. A 268 következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 269 mellette, ellene, elutasítottuk. 271 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 271-est leellenőrizzük. Lezárom a 271-esről a szavazást. 28 szavazattal elfogadtuk. 270 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regió 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 272-est, a 78-assal és a Colt 34-essel együttesen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 273-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Int a 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 35 mellette, ellene, tartózkodás. A Kont 35-öt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 szavazattal. Regi 30, 45, önállóan. reggi 45 mellette ellene tartózkodás. Megnézzük a reggi 45-öt. Megnyitom és lezárom a szavazást. 27 szavazattal megszavaztuk. Kont 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Regi 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 275-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 276-os következik mellette ellene tartózkodás elfogadtó. Regi 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnéz, megnézzük a Regi 47-et. Megnyitom a szavazást, most pedig le is zárom, és elfogadtuk 27 szavazattal egyes kompromisszumok, preambulumokról, kompromisszum, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 40, a 91-es preambulum az INTA 1 együttesen mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük a kettes preambulumot, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20 szavazattal. A regi 2 következik. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Mint a 2. Mellette, ellene, tartózkodás. Én szerintem elfogadtuk, de megnézzük az Inta 2-t. Megnyitom a szavazást. És most lezárom. Az Inta 2 elutasítottuk egy szavazattal. Budget 1 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regin 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk százas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kompromisszum 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 6 mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk, elutasítottuk, igen. Én a 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Én a 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Én a 9 mellette, ellene, tartózkodás, Én a 9-et megnézzük, megnyitom a szavazást. És most le is zárom elutasítottuk 22 szavazattal, mint a 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Int a 10 megnézzük, megnyit, lezárom a szavazást az Inta 10-ről, és nem, elfogadtuk. Egy szavazattal elfogadtuk. Az INTA 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. INTA 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 2 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 109 mellette 106-os, mondja az elnök asszony mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 6 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 108-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. a 14. Jó, megnézzük az Int a 14-et. Megnyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást. 41-1 elnézést. Elég vaksi voltam, rossz, rosszul néztem. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 2 mellette ellene tartózkodás. A budget 2-t megnézzük a biztonság kedvéért. Megnyitom. szavazás lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 szavazattal. Hatos kompromisszum Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es a 112-vel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem. Elnézést. A 111-12-t meg kell nézni, mert nem emelték fel a kezüket a tagok. Lezárjuk. Elutasítottuk 22 szavazattal. as következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es módosító következik. Hetes módosító a kont. Hárommal együtt megnyitom a szavazás mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás. Megnézzük a 125-ös, megnyitom a szavazást, és most lezárom. 125-öst elfogadtuk 23 szavazattal. 10 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás. Megnézzük a 14-es módosított, megnyitom a szavazást. Vagy nem, mert okafogyottá vált, elnézést, mondja az elnök. Kont 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. én a 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kont. Megnézzük az int a 16-ost, megnyitom a szavazást. És most le is zárom a szavazást, elutasítottuk három szavazattal. Kont 7 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Int a 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás, megnézzük a 136-ost, megnyitom a szavazást. 136-os. Lezárom a szavazást. 33 szavazattal megszavaztuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ötös budget mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 15 mellette ellene megnézzük a Regi 15-öt, megítom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazattal. 144-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Megnézzük a 144-est. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk 24 szavazattal, 29 szavazattal. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es. Erről nem szavazunk. Kont 10-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 146-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Budget 6 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Megnézzük a budget 6-ot. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal. 147-es okafogyottá vált, 148-as és 149-es együtt. Mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük a 148-149-et együtt, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. elfogadtuk 24 szavazattal. A 150-et visszavonták, akkor most a jelentés tervezetről a módosított formájában szavazunk. Megnyitom a szavazást, a végső szavazást, és most lezárom. Elfogadtuk 42 szavazattal, egy ellenszavazattal. Gratulálunk az előadónak! a munkáért. Hmm. Okay, then we proceed uh, with a, a draft opinion on common provisions on the European Regional Development. Következő napi ponthoz lépünk, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatási és vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok. 112. cikk módosító mellette ellene tartózkodás. Az első módosítóról szavazunk elektronikus úton. Most lezárom a szavazást. 23 szavazattal elutasítottuk. 113. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 114. módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 114-et ellenőrizzük, azt mondta valaki, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezártam, elutasítottuk két szavazattal. 115. módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 116. módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 118. módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, el, tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, tehát a 125-öst. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. 23 szavazattal elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, tehát a 126-ost megnyitom, lezárom, elutasítottuk 24 szavazattal. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, 131-est ellenőrizzük, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk 23 szavazattal, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, tehát a 12-es kompromisszumot ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, most lezárom. 12-es kompromisszumról elutasítottuk 21 szavazattal. 134. módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. 135-ös a 136-ossal együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 144-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Valaki szeretné, ha ellenőriznénk, tehát 146-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk 23 szavazattal. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 148-ast, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk két szavazattal. 149-es mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 9-es okafogyottá vált, 16. kompromisszum következik, mellette ellene elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene. Ellenőrizzük a 160-ast. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 22 szavazattal. 161-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 162-es, együtt, nem, külön, tehát 162-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 172 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 173 együtt a 174-essel mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 175 nem, de 175 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 21-es kompromisszumot, megnyitottam a szavazást. Lezárom, tehát 21-es kompromisszum elfogadtuk 23 szavazattal. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette, ellene, tartózkodás nem láttam. Ellenőrizzük. 187 es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 187-es. Megnyitottam. Lezártam. Elutasítottuk két plusz szavazattal. 188-as. Mellette. Tehát 188-as mellette. Ellenem tartózkodás, elutasítottuk. 189 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, 193-as mellette, ellene, elfogadtuk elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum, erről nem szavazunk. Megyünk tovább, 199-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 22-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom 22-esről, tehát elutasítottuk. Kétszáz, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 202 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 203 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204-es mellette ellene ellenőrizzük a 204-est. Megnyitom a szavazást. 204-es, lezárom. Elutasítottuk 21 szavazattal. 25-ös kompromisszum következik mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 25-ös kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 25-ös kompromisszumról elutasítottuk 24 szavazattal. 210-es következik. Elnézést. Még a 206-osról kell szavaznunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 208-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 209 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 210-es mellette, ellene, elut tartózkodás, elutasítottuk. 211 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 211-et, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 szavazattal elutasítottuk, 212 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette, 227-es a tartózkodás elutasítottuk. 220 bocsánat, 230, 31-es együtt, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Tehát 230-ast és 31-est. 26-os kompromisszum következik. Nem. Szavazunk erről, illetve a 27-es kompromisszumról sem. Megyünk tovább a 235-ösre. Nem, erre sem. Tehát 235-ös következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszumról nem szavazunk, 29-es kompromisszumról szavazunk, most mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 249 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 250 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 240, 245 mellette ellene el, tartózkodás elfogadtuk. 256 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es, tehát 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldal következik. 273-as, 274-es és 275-ös ezekről együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 276 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 277, a 278-al együtt, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 282 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most pedig jönnek a mellékletek. 283 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 284 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 286-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 288 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 290 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289. Nem, 290. 290-ről megnyitom a szavazást. Most lezárom. 290, tehát elutasítottuk. egy mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 292 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 293 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 294 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 295 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 296 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük ezt is. Tehát 296-os. Megnyitom, a, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 23 szavazattal. Folytatjuk, 297 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 298 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 299 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük 299-et. Megnyitom, lezártam. Elfogadtuk, elfogadtuk 32 szavazattal. 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 301 elfogad, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 302 Ellenőrizzük a 301-et? A 301-et elutasítottuk, megyünk tovább a 302-re, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 303, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 304, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 305, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 308-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 309-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 310-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 310-est. Lez... Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Elfogadtuk 24 szavazattal. 311-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 311-et. Megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítottuk 312 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 315-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 316-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 318-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megyünk egyből a preambulum pontokra Első preambulum pont mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második preambulum pont mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a második preambulum pontot Megnyitom a szavazást, le is zárom. Elfogadtuk 22 szavazattal. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig megyünk tovább a második kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát 64-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk 23 szavazattal. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es preambulum pont 67-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodás én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 72-est ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk 20 szavazattal. 73-as, ellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79, 80-as, 81-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette, az fogyottá válik, ahogy a 83-as is, úgyhogy megyünk tovább. 84-es módosító, tehát az első rész, az ez, ez a plusz mely megosztott ellenőrzés alatt, megosztott irányítás alatt álló alap. Mellette ellene tartózkodás, szerintem ezt ellenőrizni kell. A 19. preambulum első részéről a szavazás eredménye 24 szavazattal elutasítottuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 87-es és 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Talán ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 89-est? Megnyitottam a szavazást. Lezárom. 89-es. Elfogadtuk 40 szavazattal, egy ellenszavazattal. De senki nem tette fel a kezét. Megyünk tovább. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell a 91-est. Megnyitom. 91-es. Lezárom. Elfogadtuk 23 szavazattal. Megyünk tovább. Az ESA plusz első részre megosztott ellenőrzés alatt. Hát ezt a hatos kompromisszum kiegészítéseként nézzük, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatvanas preambulumpont, 102-es módosító az ESA plusz megosztott irányítás alatt álló alap második része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszumról nem szavazunk, megyünk a 105-ös és a 105-ös az ESA plusz megosztott irányítás alatt álló alap részén, első része, mellette, ellene, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító mellette, tartózkodás elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 110-es nem, előbb a 109-est ellenőrizzük, megnyitom, most lezárom. elutasítottuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást most lezárom. Elég szoros az eredmény, de 22 mellette, 18 ellene szavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek a kemény munkát. Then you have the new voting list megvitatták az új szavazó listát az Európai Beruházás Stabilizáci Funkció létrehozásáról. Rögtön folytatjuk is a szavazást egy cikk, első cikk, második bekezdés 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as szóbeli módosító, a raportőr nyújtotta be. Nagy aszimmetrikus sok, vagy jelentős visszaesés, ahogyan az aktivási kritérium meghatározza, és ebből a significant downturn került törlése mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, rendben van, de szerintem nagyon egyértelmű volt. Tehát ellenőrizzük a 113-ast. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 28 nem szavazattal. Következik a 25-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító a 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 28-ast. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Igen, elfogadtuk 23 igen szavazattal. Következik 29-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 22 igen szavazattal. Következik a 38-as mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következik 39, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 121-es együtt a 43-assal, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következnek a hivatkozások egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 45-ös módosító indítványt, megnyitom a szavazást, Lezártam a szavazást a 45-ösről. 23 szavazattal azt mondja az elnök asszony, hogy elfogadtuk, de nem. Tehát elutasítottuk 23 nem szavazattal. Megyünk tovább. A 46-os mellette ellene ellenőrizzük a 46-ost. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 24 nem szavazattal a 46-ost. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az 50-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene. Ellenőrizzük a négyes kompromisszumot, csak hogy biztosak lehessünk a dolgunkban. Megnyitottam a szavazást, lezártam a négyes kompromisszumról, elfogadtuk 24 igen szavazattal. Következik az 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellette ellene elbizonytalanodtam, ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást, Lezártam a szavazást a 62-esről, elutasítottuk 24 nem szavazattal. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8a preambulum 67-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 71-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 24 igen szavazattal. Köszönöm. Következik a 10-es mellettem ellene Ellenőrizzük a tízes módosítót. Mekkora a többség. Lezártam a szavazást. Igen, elfogadtuk 22 igennel. A 13-as perambulum elutasítottuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 85-ös második része, ez a kompromissz, 8-as kompromisszum tartozik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk de akarják, ellenőrizhetjük, jó, akkor a második részről szavazunk. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 22 nemmel. Vegyünk tovább 12-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük a 12-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük a 9-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 21 igen szavazattal. Név szerint szavazunk az egész vélemény tervezetről a módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 26 igen szavazat szavazattal, három nem szavazattal és 11 tartózkodással. Köszönöm szépen, és az előadónak is köszönöm a munkát. akkor szavazunk a tengerészek képzésének minimum szintjéről, és az ENF visszavonta a szóbeli módosítóra korábban tett javaslatát. Kezdjük tehát a szavazást négyes módosító mellette. Ellene ellenőrizzük. Négyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk 21 nem szavazattal. Ötös mellette. Ezt is ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást az ötös módosítóról. Elutasítottuk. Következik az első cikk első bekezdés negyedik pontja 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 26-ost. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást a hatos módosítóról, elfogadtuk egy szavazat többséggel, 20 igen szavazattal. Következik a hetes módosító, mellette Azt kérik, hogy ismételjük meg. Igen. Nem működött valamelyik szavazógép. Azt kérik, hogy ismételjük meg a szavazást. Jó, megismételjük a szavazást a hatos módosító indítványról. Megnyitom a szavazást a hatosról. Lezártam a 20-asról, illetve a hatosról elutasítottuk. Hetes módosító. Megnyitom. Lezárom hetesről. Elfogadtuk 24 igen szavazattal. Következik a 27-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette a, visszavonták az ENF az összes kérését visszavonta, tehát még egyszer 29 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 32-es az okafagyottá válik, következik az 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es, kompromisszum mellette, ellene, Ellenőrizzük a hetes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást a hetes kompromisszumról, elfogadtuk 25 igen szavazattal. 35-ös módosító okafogyott, nem szavazunk, következik a 36-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, jó, ellenőrizzük géppel a 37-est, megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást a 37-esről, elutasítottuk 23 nem szavazattal. Következik a 38-as mellette ellene. Ellenőrizzük a 38-ast. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, egy plusz egy, egyet, több az igen szavazat. Következik a 10-es mellette. Ellene. Elfogadtuk ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 22 nem szavazattal. Következik a 11-es. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást a 11-esről. Lezártam a szavazást elutasítottuk néhány, több nem szavazattal. 12-es következik, megnyitom a szavazást a 12-esről, lezártam a szavazást, elfogadtuk 19 igen szavazattal. 13-as módosító, megnyitom a szavazást a 13-asról, Lezártam. 13-asról elfogadtuk, kettővel több az igen. Következik a 43-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás Hm, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk 25 igen szavazattal a 8-as kompromisszumot. 14-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell elnézést. A 14-esről megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 34 igennel elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás hát azt mondanám elfogadtuk, de ellenőrizzük az egyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadtuk 22 igen szavazattal. Következik a ö, hatos preambulum mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Tehát ez a kettes módosító, hatos preambulum. Megnyitom a szavazást. A kettesről lezártam elutasítottuk 21 nem szavazattal. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellette ellene ellenőrizzük, jó a hármas módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 28 igen szavazattal. Következik a kettes kompromisszum. Mellette ellene ellenőrizzük a kettes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 26 igen szavazattal elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor szavazunk a módosított vélemény tervezetről. Zárszavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást az egész véleményről, lezártam. 24 igen szavazattal elfogadtuk, 17 nem szavazattal, nulla tartózkodással. Gratulálunk eh, Ribeiro asszonynak, a vélemény előadójának. A következő ülésünk december 3-án lesz. Most nem volt semmi vita ezen a mai ülésen, csak szavaztunk. December 3-án délután 4-től este fél hétig lesz az ülésünk, tehát decemberben találkozunk.